folyamatnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, közlöm önökkel, hogy a jogi bizottság szeptember 20-i ülésén a 3-as cikk 3-as bekezdése értelmében Sergio Guterres Prieto úr megvizsgálta és egyértelműen javasolta arra, hogy július 12-i mandátumát továbbra is megtarthassa. Van -e ellenszavazat? Úgy látom nem, ezzel meg elfogadtuk a mandátumot. A szociáldemokraták az Európai Parlamentben ezt eh, kérték, hogy mag, eh,